Jó reggelt kívánok! Bene, allora possiamo cominciare. Akkor megkezdjük a mai ülésünket. Már csak azért is, mert előttünk áll még egy szavazás, és mindenképpen pontosan kell kezdenünk a munkát, még akkor is, hogyha kevesen vannak egyelőre itt. De akik eh, itt vannak, eh, azok miatt is el kell kezdenünk. A 12-es napirani ponttal szeretném kezdeni a vállalkozások versenyképességéről van szó ebben a jelentésben, illetve a kkv versenyképességéről, és emiatt azonnal megadom a szót Kreutzmann úrnak. Ja, vielen Dank. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, köszönöm szépen a jelentés készítőknek, a, a többi kollégának is a munkát. A legtöbb módosító indítvány tartalmilag ugyanabban az irányból halad. Und lassen sich mit meinem Bericht és engedjék, és, és ezek elég jól összeegyeztethetőek a módosítók az én jelen jelentésében, például a költségvetés szintje, vagy az, hogy meg kell kettőzni, nem szabad megkettőzni a nemzeti intézkedéseket. Ez különböző helyeken a rendeletben is megjelenik. Annak érdekében, hogy megtartsuk a rendetnek a struktúráját, és egy kisebb szöveget hozzunk létre, emiatt bizonyos módosítókat nem tudtam elfogadni, a legtöbb esetben azonban más helyeken felmerülnek ugyanazok a témák. Az elmúlt héten már előterjesztettem a kompromisszumok első változatát, és azt ajánlanám, hogy a frakciók a következő hét végéig írásban adják le véleményüket a kompromisszumokkal kapcsolatban. Október elején találkozunk az árnyékjelentéstevőkkel, és, és akkor pedig megvizsgáljuk a kompromisszumok átdolgozott változatát, és remélhetőleg egy végleges megoldást tudunk elérni. Mivel a Horizon 2020-ról novemberben szavazunk, ezért az ennyi jelentéstevőkkel megállapodtunk abban, hogy az első novemberi héten fogjuk megtartani az ITRE szavazást a témámról. Nagyon sok módosítónak az a célja, hogy pluszban utaljunk a mikrovállalkozásokra. Ebből kifolyólag a mikrovállalkozásokat is jobban be lehet vonni ugyanazokba az intézkedésekbe. Az egységességén, a szöveg egységessége érdekében azt javasolnám, hogy egy horizontális cikkeit vegyünk fel, amely biztosítja azt, hogy érvényes lesz a hivatalos KKV definíció is. Ami pedig az európai hálózatot illeti, itt hajlandó vagyok arra, hogy elfogadjam a megfogalmazásokat az én, az én saját megfogalmazásom helyett, így nagyobb rugalmasságot tudunk elérni a jövő számára. Minden képviselő egyetért abban, hogy ez a hálózat tevékenységet javítani kell. Egy európai vállalkozási hálózat látogatásakor Mannheimben azt hallottam, hogy a hálózatoknak a minősége is különbözőek. Vannak olyan partnerek, ahol az a benyomás, hogy inkább arról van szó, hogy kipipálják azt, és nem igazán arról, hogy, hogy tartalmilag is foglalkoznak a kérdésekkel. Azt kérném a szakbizottságtól, hogy hogy a hálózatok esetében sokkal jobban ügyeljünk a minőségre, illetve arra, hogy tényleg meglegyen az összekapcsolódás például Németországban, a kereskedelmi és ipari kamarák, bár ilyen hálózati pontok, őket is jobban össze lehetne kötni, esetleg elektronikusan, vagy más módon, annak érdekében, hogy, több, hogy jobban szem előtt legyenek. Ezen kívül arról is szó volt, hogy a saját tőke Eh, eszközzel összekötve támogatásokat lehessen adni. Szerintem azonban a két eh, program között nagyobb az elkülönítés, ezért jobb lenne, hogyha 30%-os küszöböt használnánk, és így rugalmasabb lenne a támogatás, ami pedig az idegen ö, ö, ö, kapitál, eh, tőke eszközélet itt 100 ezer euróban lehetne meghatározni a követelményt. azt láthattam, hogy sokkal, nagyon sokan követelik a KKV jogszabályokat, viszont szerintem gyakorlati megoldást kell találnunk. Itt nem arra van szó, hogy a bizottságnál vannak a döntések, és akkor ezeket mi prioritásokra, ezek kapcsán prioritásokat akarunk megfogalmazni, viszont mindenképpen ezen különböző szervezetek szakértelmét felhasználhatnánk eh, annak érdekében, hogy még hatékonyabban lehessen a rendelkezésre álló eszközöket szétosztani. Azt is üdvözlöm, hogy támogatják azt, az, azt a célomat, hogy csökkentsük eh, a bürokráciát eh, 2020-25%-kal. Ez ezt ki kell egészíteni, ezt a mennyiségi célt egy minőségi céllal, és sokkal jobban foglalkozni kell a kelkevő problémáival. Tehát egy mennyiségről van szó a bürokrácia leépítésénél, de jól lenne, hogyha lenne egy minőségi cél, és annak érdekében, hogy tényleg ambiciózusak lehessünk. Még egyszer a végére egy megjegyzés a turizmussal kapcsolatban. Tudom, hogy a biztos, illetve nagyon sok spanyol és kollega számára az nagyon fontos. Semmi kifogásom azzal kapcsolatban, hogy a Kozméból támogatjuk a turizmust is, ez is benne van, meg is említettük. Azonban a következő kérdés merül fel újra és újra. Egy specifikus ágazatot kivéve, ha kiveszünk egy ilyen ágazatot, az jó-e, hogyha minden szektorról szó van, és itt azért egy kicsit én kételkedem, hiszen hogyha van megfelelő ösztönzés, hogyha vannak határokon átnyúló projektek, akkor nem tudom, hogy tényleg koncentrálni kell ennyire a turizmusra, de a javaslatom mellett kitartom. Én azt mondom, hogy nem kell ágazati kérdésekbe belebocsátkozni, hiszen a turizmus mellett beszélhetnek még az, a telekommunikációról, másfajta innovatív ágazatokról is, de kész vagyok arra, hogy kompromisszumot készítsünk, itt nem arra van szó, hogy konfrontációt eh, okozzunk, hanem inkább egy jó rendeletet kell létrehoznunk, amely valóban célorientált. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Kreutzmann kollégának, most pedig egy hozzászólás következik eh, Einsteins részéről. Köszönöm szépen, először is szeretnék köszönetet mondani Kreutzmann úrnak a kitűnő munkájához, a kooperatív megközelítéséhez. A jelentés nagyon jó, és eh, ez minden KKV javára válhat. Egyetértek Kreutzmann úrral, és számomra három főpont létezik akkor, amikor a KKV-kről beszélünk, a piachoz való hozzájutás, a finanszírozáshoz való hozzájutás, illetve a bürokrácia leküzdése. A bürokrácia leküzdésével kapcsolatban úgy vélem, hogy célkötözést kell megfogalmaznunk a piaci hozzájutásnál. A legfontosabb az az, hogy el kell kerülnünk azt, hogy megkettőzzük azt, amit a nemzeti tagállamok tesznek a KKV-k segítésénél, és úgy gondolom, hogy megfelelően ki kell használnunk az Enterprise Europe Network-öt minden tagállamban. Nagyon sok módosító van ezen a területen, de én úgy vélem, hogy sikerül majd egy jó jelentést készítenünk ezen a területen. Elnök, köszönöm szépen. Patricia Toja következik. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Rövid leszek. Szeretnék én is gratulálni a kollégám munkájához. Tudom, hogy milyen sok módosító született, és tudom, hogy mennyire nehéz ezt a rendeletet kartusítani akkor, hogyha ilyen sok véleményt figyelembe kell venni. A kompromisszumokról már született egy első tervezet, a frakcióban beszélünk erről jelenleg, és utána fogjuk majd elmondani a véleményünket a jelentéskészítőnek. Azonban két dolgot szeretnék előre bocsátani. Először is a, fogla, a fogalom meghatározása a KKV-nak. Itt azt már hallhattuk a jelentés készítőtől is, itt a jelenlegi definíciót alkalmazzák. Én szeretnék továbbra is kiállni amellett, hogy további aspektusokat is vegyünk figyelembe, főként a válság idején, az ipargazdaság területén egyre inkább bemutatkozik a szociális gazdaság, illetve a civil gazdaság fontossága. Ezek nagyon kicsi vállalkozások általában, amelyek nem profitorientáltak, de mégis a gazdaság részét képezik. A jelenlegi definíció nem, foga, nem foglalja magában a szociális, illetve polgári gazdaság vállalkozásait. Gyakran ezek a kis vállalkozások is innovatívak, és biztos munkahelyeket teremtenek. Még egy dolgot szeretnék kiemelni, az idegenforgalmat. Itt most nem arról van szó, hogy ezt összehasonlítjuk a telekommunikációval, vagy más ágazatokkal. Az idegenforgalom esetében nem csak egy-két tagállamról van szó, hanem minden tagállamról, hiszen itt kereslet kínálat merül fel, tehát itt egyértelmű érdeke fűződik ez az európai gazdasághoz. Végezetül pedig a jelentéskésztől szeretném ö, megkérni arra, hogy a piaci hiányosság kapcsán ö, még ö, beszéljen, illetve különböző pénzügyi ö, támogatásokról beszéljen. Még egy kérdés, milyen pontokat lehetne még elmélyíteni, mindenképpen együttműködőek leszünk, és köszönöm szépen ezt a jó munkát. Köszönöm szépen, Patricia Vidal Quadras úr következik. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök asszony. hogyha egy jogalkotási kezdeményezés fontosságát szeretnénk lemérni, akkor meg kell vizsgálnunk a módosítók számát. 464 módosító született. Ez azt mutatja, hogy nagyon is érdeklődik a szakbizottságunk ezen téma irányába. A versenyképesség növelése a KKV-k és kisvállalkozások számára nagyon fontos. Ismerjük, hogy milyen ez a szektor. Azt is tudjuk, hogy a vállalkozások nagy része a KKV kategóriába esik, és ők a legnagyobb munkaadói az Európai Uniónak. A KKV-k jelenleg nagyon nehéz helyzetben vannak, például nálunk is, a hazámban is. Nagyon sok KKV-t ismerek, olyanokat, amelyek valóban életképesek, és be kell zárniuk azért, mert nem kapnak hitelt a bankoktól. A KKV-k, a kisvállalkozások számára ez halálos lehet. Nagyon sok olyan KKV van, amely gyakorlatilag életképesek, technológiákat tudnak kifejleszteni, nem tudnak dolgozni, mert nem kapnak hitelt. Ezért azon kell lennünk, hogy ne újakat alakít, ne új vállalkozások jönnek létre, inkább a meglévőket mentsük meg, hiszen drámai a helyzet, hitelszűke van, nagyon nagyok a költségek, óriási a bürokrácia, és ezért azt mondom, hogy minden módosító, amely arra irányul, hogy csökkentsük a bürokráciát, illetve hogy olyan módszereket találjunk, amelyekkel a költségeket csökkenteni lehet, és amelyekkel új új vállalkozásokat lehet létrehozni, és, és ezek és a vállalkozások számára már hitelt lehessen adni. Ezeket támogassuk, ezeket a módosítókat. Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni ezt. Nagyon fontos eh, ez a munka. Köszönöm szépen Kreutzmann úrnak a munkáját, és remélhetőleg segít ezzel a KKV-k helyzetét eh, erősítene. Szakávics következik. Tidnica, én eh, hvala gospodu Krojcmanu poročeval. Köszönöm szépen, elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani Kreutzmann úrnak, aki a jelentéskészítője ennek a nagyon fontos dokumentumnak, amely nagyon is elengedhetetlen manapság. A KKV-k várják azt, hogy sikerüljön megkönnyíteni a jövőbeli tevékenységüket, szeretnék valóban csökkenteni a bürokráciát, szeretnék, hogyha tényleg valami történne ezen a területen, és ez vonatkozik a már meglévő, működő vállalkozásokra, és az olyanokra is, amelyek jelenleg indulnak be. Mindannyiuk számára a bürokrácia óriási terhet jelent. Hogyha az európai vállalkozási hálózat aktívabb lenne, az is sokat jelenteni. Sok területen csak postafiúkjaik vannak, nem igazán élő szervezetként működnek, amely segíthetne valóban a vállalkozásoknak. Hogyha szeretnénk bejutni a sokkal nehezebb piacokra, az Európán kívüleső piacokra, amelyek nagyon verseny, nagyon is versenyen járnak, akkor sokkal jobban össze kell kötni ezeket a szervezeteket a csúcstechnológia segítségével, és össze kell kötni a tudáscentrumokat, ez nagyon fontos. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani az elvégzett munkájáért, és Szlovéniából azt szeretném eljutatni önöknek, hogy a vállalkozók tényleg várják az újszerű megoldásokat. Hát, Köszönöm szépen! A bizottság következik. Erbert doktor úr, önél szó. Good morning. Jó reggelt kívánok. A bizottság részéről szeretnék Kralcman úrnak köszönetet mondani, a jelentéstevőnek tehát, is a többieknek, akik hozzájárultak a munkához. A COSME az egyetlen program igazuk van ebben, amelyet valóban a KKV-k számára terveztünk. Ezért ennyire fontos ma ez a program. Három ügyre szeretnék kitérni, amelyeket a módosítók is érintenek. Az egyik a célkitűzések. A jelenlegi módosító indítványokban azt látjuk, hogy két típusra lehet őket sorolni. Az egyik több részletet szeretne látni, és a tevékenységek hatáját szeretné korlátozni. Ne felejtsük el, hogy ez egy 7 éves program próbáljunk meg egy kis mozgásteret hagyni magunknak, egy kis rugalmasságot, és ne korlátozzuk túlságosan a tevékenységünket ebben a hét évben. Más módosítók a célkitűzésekkel kapcsolatban megpróbálják a kozme hatáját kiterjeszteni. Ezzel kapcsolatban azt mondom, hogy nagyon is egyetértek az előadóval, aki azt mondja, hogy minél inkább kiterjesztjük a célkitűzést ugyanazzal a költségvetéssel, annál inkább korlátozzuk ugyanannak a költségvetésnek a hatékony elköltését. Aztán az administratív terhek csökkentéséről szól a következő pont. A bizottság tökéletesen egyetért a parlamente ebben a témában. Az első tehercsökkentés már megkezdtük, amely a 25%-os cél fölé fog menni nagy valószínűség szerint. Most el kell gondolkozni azon, hogy hogyan tudunk tovább menni. Világos jelzéseket kaptunk a vállalkozásoktól, továbbra is panaszkodnak, és ennek az administratív tehernek a minőségi dimenzióját még mindig nem látják át eléggé. Még mindig nem értik, hogy miért jó ez nekik, azon túl, hogy számoljuk, hogy hány százalékban csökkentjük az administratív terheket, minőségi szempontból is érdemes lenne megvizsgálni, és szerintünk ez nagyon fontos, hogy konkrétan milyen jellegű terheket kívánunk csökkenteni. Aztán a konzultáció a KKV-kkal, ez a harmadik pont, amire kitérnék. Ebben a, is tökéletesen egyetértünk a parlamenttel, már is konzultálunk KKV szervezetekkel. Az administratív terhek csökkentése az egy jó példa, ahol a KKV-k szervezetei be tudnak vonódni a munkába. De szeretnénk, hogyha önök elgondolkoznának azon, hogy hogy lehetne megoldani, hogy ne kérjék azt, hogy a végrehajtásba is bevonjuk a KKV szervezeteket, hogy ezt több képviselő is kérte, mivel ez érdekkonfliktushoz vezethet, hiszen ezek a szervezetek a kedvezményezettjei ennek a programnak. Nagyon bátorít engem az, amit Kreuzmann úr mondott, hogy ő pragmatikus megközelítéssel szeretne hozzáfogni ehhez a munkához, és remélem, hogy ezt meg is tudjuk valósítani. Ami a vállalkozási hálózatot illeti, természetesen készek vagyunk arra, hogy hatékonyabbá és mennyiségi szempontból jobban teljesítővé tegyük. És akkor itt most abba is hagyom. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam. Köszönöm a bizottságnak. Most pedig összefoglaló szavakra Kreisman úr kapja meg a szót. Ja, vielen Dank, Frau Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden fogok szólni, hiszen mindjárt lejár a nekünk szánt idő. Nagyon sokan hozzászóltak, mondtam már, hogy tartunk további üléseket, és meg fogjuk próbálni a kompromisszumos módosító indítványokat kialakítani, hogy utána a bizottsággal és a tanácssal együtt jó eredményt tudjunk elérni ezen a területen is. Köszönöm. Eh, gli emendamenti dovranno essere depositati. Köszönöm szépen. Módosítók benyújtásának határideje. Szeptember 18. November 5-én fogunk szavazni. És most pedig mindenkinek kéznél van a szavazókártyája? Arra szeretném kérni önöket, hogy akkor most egy igennel próbáljuk meg tesztelni a rendszert. Kik azok, akik támogatják, hogy teszteljük a rendszert, kik vannak ellene? Il faut recommencer mi proviamo a rifare. Elnézést kérek, mondja az elnök asszony. Én is tévedtem, kezdjük előről. Mellette vannak, hogy tesztszavazást csináljunk? Megnyitom a szavazást. Tehát ki támogatja a tesztszavazást? Lezárom a szavazást. és nem működik a rendszer megfelelően. Non era il numero, è che non funziona, non funziona il tablò alle nostre spalle. A fejem fölött lévő kijelző úgy tűnik, hogy nem működik. a Alors, bene, On commence. Kezdjünk. Correra do Campos jelentés. as módosító. Egy blokkban szavazunk, mellette. Egy pillanat. Antonio Fernando Correira de Campos jelentéstevő. A transeurópai energiainfrastruktúrákról szavazunk. Mindenki készen áll? Jó, kezdjük akkor. Az első módosító a 188-as. Egy blokkban szavazunk. Ha ezt elfogadjuk, akkor nagyon sokat után kihazhatunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Tízes, ekon, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Tíz, envi, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenöt regi, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 189 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Egyes kompromisszum első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész a kompromisszumból mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es módosító, egy második rész mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Most egy kicsit bonyolult lesz a helyzet, úgyhogy kérem nagyon figyeljenek. 205-ös módosító. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, kettő, nyolc, négy nyolcas második rész mellette. Kettőszáz nyolcasnál tartunk. Korájra de Kampos úrtól, 248, és itt csak egy második részről szavazunk. Ötödik oldal alján járunk. Mindenki megtalálta? Az elnök papírjában a kilencedik oldalról van szó, tolmácsokéban ötödik. Mindenkinek megvan a 248-as módosító, második rész? Jó. 248-as, 248-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hármas kompromisszum első rész mellette Hármas kompromisszumról szavazunk. Hármas kompromisszum. Magyar tolmácskabin verziójában a 11. oldalon. Jó. Hármas kompromisszum első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 286-os második rész. Ez a magyar tolmácskabin példájában 12. oldalalján van. 286-os módosító. 286-os második rész. Jó? Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Jó, 324-es. 324-es ugyanezen az oldalon. Jó. 324 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Jó. Név szerint szavazunk tehát Mindenki vegye el a kártyáját, és a 324-esről szavazzunk. Jó. 25 igen, 22 nem, úgyhogy elfogadtuk. Következő kompromisszum a 4-es, első rész mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 357-es 357-es 23. oldal tetején. Mindenki megtalálta? Jó. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 418-as módosító indítvány, 23. vagy 27. oldalán két különböző verzió szerint, 418-as mellette, köszönöm ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 446 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 447-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Tizenkettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Most egy blokkban következik a 13-as, plusz 44-es és 45-ös módosítók mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 45-ös az ekontól és 46-os az ekontól egy blokkban mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 61-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 622-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 44-es MV mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 623-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 624-es mellette ellene, és a 625-ös együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 626-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 627-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 628-as mellette ellene tartózkodás el, elutasítottuk. 629 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 25 trán mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 72 regi mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 73 regi mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 71 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 26 tran mellette ellene tartózkodás elutasítva. 74 mellette ellene, tartózkodásra elutasítva. 81 mellette. Nem. 630 mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük a 630-as módosító indítványt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást megállapítom, hogy egy néppárti képviselővel többen szavaztunk, mint kellett volna. Jó, lezárom a szavazást. 28 igen, 25 nem, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Egy pillanat. Most lapozunk, lapozunk, és következik 676-os mellette se fogadtuk. ez az 53. oldalon volt az angol tolmácskabin szerint. 670-es módosító, megnyitom. Lezárom. 26 igen, 29 nem, elutasítottuk. Allora, igazuk volt. 84-es. 84-es. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk. Nem, a blogban már elfogadtuk. Értem. 17-es kompromisszum első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 692 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ezt ellenőrizzük le elektronikusan, tehát 692-es. Megnyitom a szavazást. 692-esről szavazunk. Megint egyel több a néppárti szavazat. Lezárom a szavazást. 26-an mellette, 28-an ellene, tehát elutasítottuk. 18-as kompromisszum első rész. 18-as kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 724-es mellette ellene Azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük le ezt is elektronikusan. Chiusa. 35 a favore, 18. Lezárom a szavazást. 35-en mellette, 18-an ellen elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 763 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 790 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a 117 mellette ellene tartózkodás ellen elfogadtuk, 118 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 119 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 120 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, e, egyes trán egy mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes regi mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Kettő trán mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, regi kettő mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 121 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ezt le ellenőrizzük elektronikusan, 121-es módosító. Szavazást lezárom. El, utasítottuk. 122-123. Nem, most 122 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Általában az a szabály, hogy amikor jó, akkor ellenőrizzük le a elektronikusan 122, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25-en mellette, 29-en ellene elutasítottuk. 123 mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. Ezt is leellenőrizzük elektronikusan 123-as. Lezárom a szavazást. 20, 29-en ellene szavaztak, elutasítottuk. 124-es mellette, ellene, tartózkodás, 124-es, ezt is elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, 31-en mellette, 22-en ellene szavaztak, tehát elfogadtuk. Ekon 1-es, e, e, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. NV 1-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Imkó egyes mellette, mellene, tartózkodás, elfogadtuk. Regi hármas mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Egyes a jelentéstevő mellette, ellene, elutasítottuk, azt hiszem, de szeretném elektronikusan is leellenőrizni jelentéstevő egyes módosítója. Lezárom a szavazást. 25-en mellette, 27-en ellen elutasítottuk. 125-ös mellette, ellenem. Tartózkodás. Elutasítottuk. 126. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Envi kettes. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Envi kettes. Ezt is ellenőrzük elektronikusan. hát folyamatosan változik. Jó, lezárom a szavazást. 22-en mellette, 32-en ellene szavaztak. Regi 4-es. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 127 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 128 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 129 mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan. De amikor ö, részenkénti szavazás van, akkor kérem, hogy a kisebb létszámú frakciók is jó, világosan jelezzék, különben nem tudunk számolni. 31-en mellette, 24-en ellene szavaztak ennek az utolsónak elfogadtuk. Tehát akkor az MV 3-as és a Regin 5-ös következik mellette. Kettő azonos módosítóról van szó. tehát MV3 regi 5 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 130 mellette, ellene, tartóz, tartózkodás, elutasítottuk. Trán 33 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 131 a Trán 4-essel mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Envi 4 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Trán 5-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 132 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 133 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 134 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Tran 6-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 135 mellette Ekon kettessel együtt mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 136 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Envi 5 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 137-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 138 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. De ezt elektronikusan ellenőrizzük, 138-as, tehát tessék, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27-en ellene szavaztak, elutasítottuk. Tehát a 138-osról volt szó, regi 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, regi 7 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a 141-es jön, ellen, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 142 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 143 mellette, nem, ellen, elnézést kérek, a 144-es jön. Mellette? Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 145 mellette? Ellenem. Tartózkodás elutasítottuk. Tran 7-es mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 146-os mellette? Ellene tartózkodás, elutasítottuk. 147 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 148 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 149 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 150 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Envi 6-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Regény 8 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. NV7 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 151 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 152 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 153 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Jelentéstevő három mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 155 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 156 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 157 mellette, ellene tartózkodás, elektronikusan ellenőrizzük. 157-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30 a mellette, 19-en ellene, elfogadtuk tehát. Trán 8-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 158 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Kilences regin mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences tran mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tran tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 160 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk elutasítottuk. 161 mellette, az Econ 4-essel együtt mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 162 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 163 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk NV8 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Regi 10 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Tran 11 1 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Ekon 5-ös mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Regi 11 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk jelentéstevő négyes módosító, nem, ez kiesik, akkor a 12-es. Trang 12-es mellette, ellene tartózkodás el, elutasítottuk. 13 regi mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 13 tran mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 9-es envi mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 5-ös jelentéstevő mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 6-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 168 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 14 regé mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 169 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 14 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 170 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 15 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. 15-ös trán. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30 a mellette, 23-an ellene elfogadtuk. Tehát 171 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 172 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 173 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Imko 3-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 174 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 175-ös és 176-os együtt, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 7 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 177 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 178 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 179 és 180 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 181 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 16 trán mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 8-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 182, csak a második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17 tran mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 7-es ekon mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8 ekon mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 186 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ekon 9 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 115 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 116 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor most az elfogadott módosító indítványokról szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Zse? Lezárom a szavazást. 49-en mellette egy ember szavazott ellene, és hatan tartózkodtak. Akkor most a záró szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jó. 55-en mellette, ellene nem szavazott senki, köszönöm szépen, és gratulálunk Koreira de Campos kollégának. Meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megköszönöm a szavazást, és szeretném hálámat kifejezni azért a türelemért, amelyet ebben a nagyon bonyolult szavazásban tanúsítottak. Köszönöm az árnyék jelentéstevő munká, tevők munkáját, és mindazokét, akik segítettek javítani a szövegen. Nagyon aktívan dolgoztak többen, ez nagyon pozitív. Ezen kívül szeretném megemlíteni azt is, mennyire nagyra becsülöm az elnök asszony munkáját, hiszen az energiaügyi tanács bizottsághoz fogjuk majd továbbítani ezt a munkát, és tudjuk, hogy a tanács is és a bizottság is nagyon határozott álláspontot képvisel. Remélhetőleg az Európai Parlament minden tőle telhetőt meg fog tenni azért, hogy még év e, végéig meg lehessen, e, be lehessen fejezni ezt a dossziét. Elnök, köszönöm szépen Correa Campus úr. Következő szavazás egy kicsit rövidebb és kevésbé komplikált de azért a türelemre ennél is szükség lesz. Mert nem mindig lehet megjósolni előre a az eredményt. Rübig úr jelentése következik tehát a KKV-król. Egyes kompromisszum mellette, mellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24 és 45 együtt mellette ellene elnézést kérek hibát követtünk el. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 26 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 33 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35 mellette, ellene, tartózkodás, nem tudom. El, ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. 25-en mellette, 29-en ellene, tehát elutasítottuk. 36 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 39 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53. Nem? 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38 mellette a szóbeli módosítóval, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nem? Nem. 53-as különben kiesett. 42 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 44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 54 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 55 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as B mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es cikk szóbeli módosítása tevőtől mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 61 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 63 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, akkor blogban szavazunk a 62, 64, 65, 66-osról és 67-esről is, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 80-as e, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 81 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 91-es szóbelivel mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük elektronikusan. 91. Lezárom a szavazást. 17-en mellette, 36-an ellen elutasítottuk. 92 mellette, ellene. Elfogadtuk. 93 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 97 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 98 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 102-es első rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. második rész. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 103 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 100 104 és 105-ös kiesik, 106 mellette, ellene, tartózkodás, Ezt is le kell ellenőrizzük. 106-os. Lezárom a szavazást. Igen, a 107-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Bene, 30 favore, 24 contrari. 30 mellette, 24 ellen elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 112 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 113 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 114 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 115 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 116 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 117 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 118 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 122 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 120 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 123 mellette, ellene tartózkodás Elfogadtuk 20, 124 mellette, ellene, tartózkodás, el, elutasítottuk 125 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 127 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 133 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 134 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 135 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 137 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 137 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 138 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 139 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 140 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 141 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 142 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 143 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 144 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 145 mellette ellene elutasítottuk. 147 mert a 146-ossal, 148-assal együtt, nem? Nem, csak a 147-es 147 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 146 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük? Tojászön kedvéért, jó? Lezárom a szavazást. 14-en mellette, 39-en ellene, elutasítva. 148 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 149 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 150 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 151 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 152 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 153 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 150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 Elfogadtuk. Inta Uno. Inta 3. Inta Egyes. Nem, egy, Inta Hármas mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Inta Hat mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Inta Nyolc mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, a kilenc. mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. a 11 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, a 12 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 13 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 16 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 17 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 18 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 19 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 26 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. plusz 17. Nem? Elnézést.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 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, M3, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, M4, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, M3, M5, mellette ellene tartózkodás. Elnézést az empül 7-esről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14 mellette ellene tartózkodás. Hát ezen senki, erről senki nem szavazott. 14-esről van szó mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Na, visszatértünk a rendes kerékvágásba. 15 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21 mellette, nem? Nem 21? A 21-es kiesik regi 1, 2, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Regi 5 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Regi 6 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Regi 8 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Regi 10 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Regi 11 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Regi 12 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk elutasítottuk. Regi 13 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 17 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 18 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 22 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 25 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 26 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26 27 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Záros, végszavazás következik elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 47-en mellette, 5-en ellene szavaztak, 3-an tartózkodtak. Gratulálunk a jelentést. Tevőnek elfogadtuk a jelentést. Jelma. Kovács. Kovács. Kovács jelentés következik. Négyes módosító nem előtte, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. De tényleg szavazniuk kell. Ötös, Első rész mellette, ellene tartózkodik. Szerintem ezt elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük. Ötös módosító első része, tessék. A szavazást lezártam. 28-an mellette és 28-an ellene elutasítva. ez nehéz lesz. Második rész mellette ellene tartózkodik. Valószínűleg ugyanez a helyzet, mint az előbb, de elektronikusan ellenőrizzük. A szavazást lezártam. elutasítottuk ezt is. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Hetes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kilences módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Hármas mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Az elfogadott módosítókról szavazunk most így, elektronikusan a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. 51-en mellette, négyen tartózkodtak, senki nem szavazott ellene. Most pedig a tárgyalásról szavazunk, mellette, az a szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást. 55-en mellette. Kitűnő, gratulálunk! Most pedig eh, rátérünk a következő a Kovács Béla jelentésre. Itt csak egy szavazás van a jogalkotási eh, tervezetről, állásorolásról. A szavazást megnyitom ezzel a Kovács Béla jelentéssel kapcsolatban. A szavazást lezártam. 55-en mellette egy tartózkodás volt, és most rátérünk a Szavella jelentésre. 11-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva 25-ös módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 26 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 28-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 29-es mellette 28-ast megnézzük elektronikusan, a 28-ast megnézzük elektronikusan, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. 32 mellett, 21 ellene elfogadtuk. 29 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 31-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 33-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most elnőrizzük ezt. A 33-ast ellenőrizzük elektronikusan. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodik, el, elutasítva. 35-ös esetében van egy szóbeli módosító indítvány, azonban Cikau kollega nem ért ezzel egyet, és ezért ezt nem tudjuk elfogadni, és ezért a 35-ösről a módosító nélkül szavazunk mellette, ellene tartózkodik, Szerintem elutasítottuk, de inkább vizsgáljuk meg. A szavazást megnyitom. Szavazás lezárom. 20, 20 mellette, 30 ellen elutasítva, 36-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 49 mellette ellene elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 53-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös kompromisszum, elektronikus szavazás rendben. Ötös kompromisszum elektronikusan a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. 31-en mellette, 24-en ellene. Elfogadtuk. 66-os mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 67-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 75-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 70-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 68-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 72 mellett ellene tartózkodik, elutasítva. Elfogadtuk. 71-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 69 mellette el, ellenőrizzük a 71-es módosítót. A 71-es elektronikusan a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 43-an mellett, 13-an ellene elfogadtuk. 69 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 73 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 70 a 73-as mellette ellene Elnézést kérek, mondja az elnök, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. 27 mellette, 26 ellene. Elfogadtuk. Hetvennégy mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 80-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 86 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 87 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 96 mellette, ellene tartozkodik elfogadtuk. 97 mellette, ellene tartozkodik elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene tartozkodik elfogadtuk. 102-es módosító mellette, ellene tartozkodik elfogadtuk. 101 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 185-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 104 együtt mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 108-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 107 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 109-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 118 mellette ellene tartózkodik, elfogadva 119 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 120-121 együtt, mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 123 mellette, ellene tartózkodik, elfogad, elutasítva. 124 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 125 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük ezt, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. A szavazást lezártam. 21-en mellette és 31-en ellen elutasítva. kettő mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 130-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva 135 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 137 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 139 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 141 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 153 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 152 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 154 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 155 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 157 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 156 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 158 mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 159 mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 177 mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellenet ellenőrizzük a 177-est elektronikusan tessék. A szavazást megnyitom. Votazioni chiuse. 43 favore. A szavazást lezártam, 43-an mellette, 13-an ellene elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 182 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 183 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 184 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 187 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 186 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 188 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 190 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 191 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 192 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 193 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 198 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 199 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 200 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 201 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 203 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 204 mellette, 206 mondja az elnök. 206 Bütikófe mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 207 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk blogban szavazunk 208, 9, 10, 11, 12 mellettem ellene tartózkodik. Szerintem ezt elfogadtuk, de nézzük meg elektronikusan. A szavazást lezártam. Harmincan mellette, 26-an ellene elfogadtuk. 212, nem. 215, mondja az elnök, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 216 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Ötös módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kilenc mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. egy-kettő egy, mm, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most a végső szavazás következik, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. 32 mellette, 23-an ellene, egy tartózkodással elfogadtuk a jelentést, gratulálunk a jelentés készítőjének. Most akkor rátérünk Marinescu úr jelentésére. Marinescu új jelentés, egyes kompromisszum, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as mellett a tartozkodik el, eh, 2-es mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellett a tartozkodik elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellett a tartozkodik elfogadtuk. 22-es mellett a tartozkodik elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellett a tartozkodik elfogadtuk. 23-as mellette ellenet elfogadtuk. 24-es mellette ellenet elfogadtuk. es mellette ellenet elfogadtuk. 25-ös mellette ellenet elfogadtuk. 26 mellette ellenet elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellenet elfogadtuk. 28-as mellett ellene tartozkodik, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellett ellene tartozkodik, elfogadtuk. 122 és 16-os mellett ellene tartozkodik, elfogadtuk. 123 mellett ellene tartozkodik, elutasítva. 30 mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 31-es mellett ellene tartozkodik, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 124 mellett ellentartózkodik, elfogadtuk. 127 mellett ellene tartozik, elfogadtuk. 14 budget mellett ellene tartozik, elutasítottuk. 8-as kompromisszum mellett ellene tartozik, elfogadtuk. 37-es mellett ellene tartozik, elfogadtuk. 38 mellett ellene tartozik, elfogadtuk. 38-as mellette a tarazodik, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette ellene tartozik, elfogadtuk. 40-es mellett azok elfogadva, 41-es mellett azok elfogadtuk. 100 33-as mellett nem passzolok, elfogadtuk. Elutasítva. 11-es kompromisszum mellett nem tartozkodik, elfogadtuk. 12-es kompromisszum. A 19-est elutasítottuk. Contrari astenuti approvato. 153 a favore. 153 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 20-as FET mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 156 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 157-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Jó. 103-as mellett eh, tartózkodás elfogadtuk. 158 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 64 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 65 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27 tra mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28 tra mellette ellene tartózkodás elutasítva. 160 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 161 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 29 tram mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 66 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 67-8 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kilenc mellette. El, 69, igen, igen. 69 a jelentéstevőtől mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 165 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 166 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 70, 17 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 22 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 74 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 173 mell és 30 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 177-es mellette eltartózkodás a TRAN 34-essel együtt, 177-34 elfogadtuk, 178 mellette ellene tartózkodás, elutasítva 179 mellette ellene tartózkodás, elutasítva 180 mellette ellene tartózkodás, elutasítva 35 mellette ellene tartózkodás, elutasítva 76-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Együtt a 77-es és a 36-os a tran részéről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 182 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 183 és 184 együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 24 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 25 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 26 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 27 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 186 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 188 és 20-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 21 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 191 és 39 együtt mellette ellette tartózkodás elfogadtuk, 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es, a Trantól mellett ellene tartózkodást elfogad, elutasítottuk, 192 mellette ellene tartózkodás, 192 mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 193 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 194 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 195 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 196 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 31 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Tambulum bekezdések egyes mellette ellene tartózkodás, alfeta egy mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes afet mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, három afet mellette ellene tartózkodás elutasítva. Három budget mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk négy afet mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk ötös afet mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk hat afet mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk egyes tran mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 94 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettőtra négyes. Négy tram mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Nyolcas rafet mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellett tartózkodás. elfogadtuk, 28 mellette tartózkodás. elfogadtuk, 28-as kompromisszum elfogadtuk, 12-es a felt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 29-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 103 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14 a jelentéstevőtől mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13 afet mellette ellene tartózkodás. Elutasítva 14 afet mellette ellene tartózkodás. Elutasítva 10 budget mellette ellene tartózkodás. Elutasítva 33-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadva 15 afet mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 34 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 17 a FED mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 110 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11 budget mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 111 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 112 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Záró szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 49 igen, 2 ellen szavazat és egy tartózkodás érkezett. Akkor a tárgyalásokról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 53 igen, érkezett egyhangulat. Megszavaztuk. Jó, akkor ezzel befejeztük a szavazásokat. Ma délelőtt hamarabb végeztünk, miközben tegnap nem tudtuk megadni a szót a kollégáknak annyira. Elhalasztódott a munka. Vidal Quadrasz úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak két megjegyzésem lenne. Először is szeretnék gratulálni önnek ahhoz, a módhoz, ahogy levezette ezt a szavazást, és időben tudtunk nagyon gyorsan végezni. Gratulálok! Aztán a második megfigyelésem a következő. Akik már tapasztaltabbak jelentéstevőként vagy jelentéstevőként, Tudják, hogy a módosító indítvány száma gyakran attól függ, hogy milyen erőfeszítéseket tesznek az előadók és az árnyék előadók, hogy kompromisszumra jussanak. Ezeket az erőfeszítéseket meg kell erősítenünk. Hiszen nagyon gyakran, hogyha megpróbálunk előzetesen kompromisszumra jutni, akkor nem kell ennyire hosszan szavazni a rengeteg módosítóról. Elnök, nagyszerű, akkor befejeztük, van egy kis szabadidőnk, 15 órakor találkozunk, addig mindenkinek jó étvágyat!